Buongiorno, possiamo iniziare. Jó napot kívánok! Kezdhetjük a munkát. Ma délőtt a szavazás előtt két napi rendi pontunk van, tehát az időtervünket is igencsak tiszteletben kell tartanunk. Az első napi rendi pontként eh, itt van Göbbels úr véleménye a dohánytermékek és kapcsolódó termékekre vonatkozóan. Göbbelsz úr 5 percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Azt az egyértelmű, hogy a dohányzásnak káros hatásai vannak az emberi egészségre, és néhány évvel ezelőtt a közhatóságok majdnem a világ valamennyi országában megerősítették a dohányzás elleni küzdelmet, és különösen a nyilvános területeken. Ö, általában nem szabad dohányozni, kivéve az Európai Parlamentben, ahol a képviselők erre a célra bizonyos kisebb tereket ö, létesítettek. De egyebekben a dohányzók gyakorlatilag ki vannak tiltva az ilyen területekről. Most ezen erőfeszítések ellenére a fogyasztás a csökkent, és itt a tanulmányra utalnék, a kiváló tanulmányra, amely számadatokkal is szolgál a e tekintetben. Az európai lakosok 30%-a továbbra is dohány függő, de a 18-tól 35 évig tartozó idősában körülbelül 50% az embereknek dohányzik, a 11 és 15 év közötti kamaszok jelentős része is dohányzik. Nos, a közhatóságok, az állami hatóságok megerősítették a dohányzás elleni küzdelmet, ez kötelességük, ez szerepel egyébként az irányelv javaslatban is, melyet, amelyről most itt vitáznunk kell. Na, ha senki nem gondol arra, hogy, senki, hogy betiltsuk a dohányzást, mert ez nyilvánvalóan a szervezet bűnözésnek kínálna remek lehetőségeket, amely már amúgy is rendkívül aktív ezen a területen, a csempészet, illetve a hamisítás területén. A, az Ipari Szakbizottság tagjaként be kell vallanunk azt is, hogy a dohányágazat egy nem elhanyagolható ágazat. Több mint 50 ezer munkahelyet biztosít, és a terjesztésben 200 ezeret, és 90 ezer mezőgazdasági termelő húz jövedelmet a dohánytermesztésből. A tanulmány, amit említettem, az egy 2012-ben egy 136 milliárdos európai dohánypiacról beszél, beleértve még itt egy 80 milliárdos jövedéki adós bevételt is a tagállamok számára, hiszen a tagállamok így módon a dohányzás legfőbb haszon élvezői. Nos, itt újra felmerül az egyéni szabadság és a társadalmi felelősségvállalás szembeállításának kérdése. A bizottság elismeri a felnőtt személyek azon jogát, hogy szivart, szivarket és pipadohányt fogyasszanak, amelyekre kevésbé szigorú rendszer vonatkozik, mint a cigarettákra és a sodort dohányra, mely utóbbi termékek a fiatalok szemére vonzóbbak. Jó magam, a nem dohányzók szükséges védelme mellett vagyok, és be kell, hogy valljam, hogy soha életemben nem szívtam el egyetlen szer cigarettát sem. Tehát harcolnunk kell a passzív dohányzás ellen, de véleményem szerint mindenek előtt egy olyan szakpolitikát kell kialakítanunk, amely hatékony eszközeket ad az emberek kezébe, azon dohányzók kezébe, akik le akarnak szokni a dohányzásról. A bizottság jelenleg azt javasolja, hogy a csomagoláson lévő kijelentések területét terjesszük ki, ezeket tegyük standard. A dohánytermékek csomagolásának standardizálása, nem tudom, hogy hogyan tudnám visszaszorítani a dohányfogyasztást, különösen a fiataloknál. Ez a túlzott szabványosítás, melyet a bizottság javasol, nem szolgálja csak, azt a négy, csak annak a nagy, négy nagy vállalatnak az érdekét, amelyek már amúgy is osztoznak az európai dohánypiacon. Az Európai Bizottság javaslatában, ami a legkülönösebb, a 16-os cikk, ahol is a delegált jogi aktusokra hivatkozik a bizottság, melyek gyakran lényegi elemeire vonatkoznak ezen a jogszabálynak, és ez számomra túlzónak tűnik. A bizottság öt év múlva javasolja, hogy az új irányelv alkalmazásról egy jelentést tesz majd közzé, melyet valamennyi szükséges módosítási javaslat kísérni fog majd. Szerintem ez a beszámoló, illetve a módosítási javaslatok hamarabb is megérkezhetnének. Én három évet javaslok, miután hatályba lépett ez az irányelv, így módon el lehet kerülni az irányelv állandó alakítgatását delegált jogi aktusok révén. Néhány szó még a különböző szempontokról, amelyeknél úgy találom, hogy a bizottság nem szolgál magyarázattal. A bizottság bizonyos aromákat be akar írtani azzal az érvel, hogy a cigarettának dohány íze kell, hogy legyen. Miért is? Még az USA-ban is, vagy a Kanadában nem tiltották be például a mentolos cigarettákat, és nem tudom, hogy hogyan lehetne betiltani Helmut Schmidtnek, például a volt kancellárnak, aki 93 éves, és ő a cigarettát szív minden áldott nap. Nem tudom, hogy hogyan lehetne megtiltani neki, hogy ezt a továbbiakban is megtegye. Hmm, majd elolvassák ezeket a módosításokat, amelyeket javasoltam. Még van néhány kis észrevételem. A bizottság 9-es cikkében azt javasolja, hogy 75 százaléka valamennyi ö, doboznak ö, ö, sokkoló képekkel, illetve kijelentésekkel legyen befedve. Ö, nem tudom, hogy nem lenne észszerűbb azt mondani, hogy ezen felületnek legalább a felét biztosítsuk olyan információk számára, amelyek a leszoktatásra irányulnak, a dohányzásról való leszoktatásra. Sokkal fontosabb ugyanis a polgároknak megadni az eszközöket arra, hogy leszokjanak a dohányzásról, mint hogy megijesszük őket különböző képekkel a fiatalok esetében esetleg ez egyáltalán nem járna azzal a hatással, hogy arra ösztönöz őket, hogy leszoktass őket a dohányzásról. Tehát itt a bizottság túlzott ö, dolgokat javasol ezen irányelv révén, és nem hiszem, hogy valamennyi csomagolást szabványosítani lehet, ö, akár cigarettáról van szó, akár ö, dohányról, itt még a betűk, betű karaktereket is szabványosítani akarja a bizottság, azt is, hogy milyen formájuk legyen, és hogy 3 és 4 milliméteresek lehetnek ezek a betűk vagy kijelentéseket. Szerintem ezt a nemzeti jogalkotók hatáskörében kellene hagyni. Szerintem nem a csomagolás hozza létre a függőséget, hanem a csomagoláson belül található termék. Tehát uh, itt valóban arról van szó, hogy meg kell értetnünk a, a fiatalokkal, hogy uh, persze az alkohol is, de hogy a dohány valódi veszélyt jelent számukra. Azt hiszem, hogy valamennyi intézkedés, amelyet a bizottság javasol, hát ezek csupán űrügyek. És egy utolsó szó, elnök asszony, nem javasolta módosítót az elektronikus cigarettákkal kapcsolatos cikkel kapcsolatban, de e, egyes kollégák elgondolkodtak az, ezen, lehet, hogy jelentéstevőként be fogok nyújtani egy módosítót ezzel kapcsolatban. Két meghallgatás is volt, melyet Linda McEwan szervezett, Kállánt. Ő az MV szakbizottságban, az illetékes szakbizottságban a jelentéstevő, és amit hallottam, az az volt, hogy az elektronikus cigaretta, mely csak nikotint ö, ö, bocsájt ki, és nem azt a 80 kancerogén anyagot, mely szintén benne van a dohányban. Nos, tehát, hogy az elektronikus cigaretta egy eszköz lehet arról, arra, hogy valaki leszok kialakuljon a dohányzásról bizonyos dohányzók esetében. Hallottam tanúvallomásokat még kollégák részéről is, akik azt mondták, hogy az elektronikus cigaretta segített ebben, és nem tudom, hogy nem kellene-e az elektronikus cigarettával kapcsolatosan egy külön jogalkotási szöveget létrehozni, mert az elektronikus cigaretta nem gyógyszer, nem dohány, egy olyan dolog, amely valahogy a kettő között helyezkedik el, és talán ezt egy kicsit jobban meg kellene vizsgálni ezt a kérdést, mielőtt jogszabályt alkotnánk e tekintetben. Elnézést, elnök azt mondja, hogy némileg hosszú óra nyújtottam beszámolomat, de érdekes ez a téma, és valószínűleg nagyon sok cikk fog születni sok írásos anyag, illetve vita ebben a tárgyban. Elnök, köszönöm a jelentéstevőnek, aki 5 perc helyett majd nem 12 és fél percben beszélt, ezért kicsit fel kell gyorsítanunk munkánkat, mert nincs túl sok időnk. Mindenki próbálja betartani a felszólási időt. Három percben a néppárt részéről Bentman kolléga kap szót. Thank you, Mr. Chairwoman. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák! Szerintem a javaslat túlságosan megszorító. Meg kell, rá kell vennünk a fiatalokat, hogy el se kezdjék a dohányzást, de a tagállamoknak az a fő prioritása, hogy lebeszélje őket a dohányzásról. A Dán elnökség idején az én pártom nagyon erőteljes kampányt folytatott. A belső piac igazán nem tesz jót, hanem sokkal töredezettébe teszi. Rengeteget harcoltunk a dohányzás ellen, ezért árnyékolni kéne ezt a javaslatot akkor, hogyha el akarjuk fogadni. Én nem szeretem a delegált aktusok elterjedését. Ezzel a politikai döntést, felelősségét veszük el a döntéshozóktól, és kevesebb eh, befolyást hagyunk a nemzeti parlamenteknek. Emiatt nem támogatok eh, semmilyen dele, delegált jogi aktus a jelenleg irányelvben. Piaci részesedésekről van szó, nagyon előíró döntés eh, ez, amelynek messze nyúló következményei vannak, nem csak a KKV-k részére. Másfelől a hagyományos dohányterméket nem kell ennyire szigorúan korlátozni. Én a dohányzókra gondolok, olyan réstermékekre, amelyeknek nagyon kicsi a piaci részletese, de legyen az a um, az egyes nem, nemzeti jellegzetességek, semmi értelme ezeket úgy szabályozni, ahogy azt a bizottság javasolja ezek a legkevésbé kártékony dohánytermékek, és nincsen járulékos hatásuk. És miért tiltsuk be az ízesítést? Ez az ízesítés megengedik az élelmiszerekben is. Beszéljünk most az elektronikus cigarettáról. Én támogatom a termékbiztonságot, de ez egy olcsó megoldás lenne. A gyógyszerészeti csomag, amiről úgy hallottam, hogy a következő két évben fogják felülvizsgálni. A bizottság úgy akarja szabályozni az elektronikus cigarettákat, hogy felmerül a kérdés, hogy milyen, melyik, kinek az oldalán van, vannak. Ennek az egyetlen kezdeményezetje a gyógyszeripar. Abban sem hiszek, hogy a csomagolással kapcsolatos bizottsági javaslat megfelelő Néhány év múlva szerintem akár a sajtcsomagolását is harmonizálni akarjuk. Örülök, hogyha nyitott vitát folytatunk egymással a következő hetekben, és szívesen válaszolok a kollégák kérdéseire a témában. Köszönöm szépen. Grazie. Grazie. Köszönöm. Köszönöm azt is, hogy betartotta a felszólási időt. Krefman kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Nos, hölgyeim és uraim, mit is mondjak, eh, amit Göbbels, illetve Benzen kollégák mondtak, azt csak meg tudom ismételni, és azért az lenne a kérésem, hogy eh, üljünk még össze, nézzük át együtt a módosítókat, mert az a benyomásom, hogy a bizottság tulajdonképpen be akarja tiltani a dohányzást. A prohibíció még soha nem vezetett semmire, tehát eh, pontosan a fordított út ö, révén, a delegált jogi aktusok révén mindent be akar tiltani a bizottság. Mindenféle dohányzás ö, károsítja az egészséget. Itt a az elektronikus cigaretta, az nősz, minden lehetséges termék betiltására törekszik a bizottság, ez nem fog működni. És ez az irányelv ö, tele van különféle előírásokkal, itt főleg a fiatalok dohányzásáról van szó, hát remek programok vannak például Németországban nálunk, amelyek visszatartják a fiatalokat a dohányzástól, és szerintem inkább oda kellene helyezni a hangsúlyt, tehát pontosan a felvilágosítás lenne fontos, hogy ne is kezdjenek el az emberek dohányozni és elmondhatom, hogy az emberek saját felelősségét nem söpörhetjük le az asztalról. Ugye Schmidt uh, úr, a korábbi kancellár uh, neve merült fel, hát az egész egyszerűen lehetetlen, hogy ő betiltatná a cigarettákat. Vannak olyan termékek is, amelyek még függőbbé tesznek, vagy még egészségtelenebbek, mint a cigarett vita, de azzal persze semmi gond nincs. Például az aromás vagy az ízesített cigaretták esetében nem, egyszerűen nem lehet betiltani a dohányzást, vagy az ilyen termékek fogyasztását. Ami a csomagolást illeti, ez, ezek a fajta előírások csak az illegalitást erősítik, hiszen végül is az emberek majd az illegális fekete piacon fogják beszerezni a cigarettáikat, hiszen már azt sem lehet felismerni majd, hogy honnan is származik a termék, tehát mindennek szerintem semmi értelme nincs. Szerintem össze kellene ülnünk, hiszen egyetértünk ezekben a felvetésekben, és meg kell mutatnunk a bizottságnak, hogy a tilalom iránya észszerűség nélkül egyszerűen nem vezet sehova. Ez az irányelv észszerűtlen, csak arról szól, hogy mit tilthatunk be. Ez egyszerűen nevetséges. Például az elektronikus cigarettát gyógyszerként ö, osztályozni, hát nem tudom, hogy ennek is mi értelme van, hiszen ez az embereket visszatartaná a dohányzástól. Elnök, köszönöm Kreuzmann kolléga, Rivazi kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon meglepődtem az elhangzottak hallatán, mert a dohányzás problémája közegészségügyi probléma. Egyre több fiatal dohányzik, van a dohánylobbi, amely egyre erősebb, és amely több területen lép fel, amelyet majd most kifejtek. Nos, én nem értek egyet Göbbels úr jelentésével. Szerintem ez minimalizálja a csökken, a kockázatokat, ugye itt közegészségügyi problém. Én most is Közegészségügyi problémák vannak, és egyetértek a bizottsággal ebben a javaslatban, sőt, messzebb kellene lépni, persze anélkül, hogy betiltanánk a dohányzást. Hogyan lehet ugyanis csökkenteni azon emberek szemet, akik dohányoznak, különösen a fiatalok szemet? Ez itt a kérdés. Mely a két nagy elem? Először is a dohány termékek vonzereje. Nos, itt látható ez a reklám a ö, csomagolást illetően a nők számára itt ö, van egy nagyon vonzó csomagolás, és itt egy másik csomagolás látható, szintén vonzó. Nos, hogyan is lehet azt mondani a fiatal nőknek, hogy ez vár rájuk, ez nem tartja vissza őket a dohányzástól. Nos, a plain packaging-et illetően, hogyha megnézzük, hogy mi a gyakorlat Ausztráliában, ott egy a csomagoláson a márka csak kis betűkkel szerepel, de aztán van egy kijelentés, egy figyelmeztetés a fiatalok szemre, hogy mi történik velük, ha dohányoznak, utalnak a tüdőrákra és a többi. És az Ausztrál legfelsőbb bíróságnál is nyertek, mert persze a dohánylobbi megtámadta ezt. Ez tehát az első probléma és ami pedig a 75%-ot illeti, persze, hogy szabályozni kell ezt a felületet, centiméterre, milliméterre pontosan, hiszen különben hogyan is működne a dohányipar, olyan csomagolást készítenek, amelyek persze, hogy a vonzerejét akarják növelni a terméknek. Aztán az ízesítés kérdése. Miért vannak vanília, vagy csokoládé, vagy menta ízű cigaretták? Ezek még inkább ösztönzik az embereket, különösen a lányokat. Így a dohány íz helyett vanília vagy egyéb ízeket éreznek, és ez is a termék vonzerejének része. Nos, mondhatjuk, hogy a dohány káros, nem akarjuk ezt betiltani, de mi most hozzáteszünk különféle ízeket, amely növeli a dohány vonzerejét. A számomra legnagyobb aggodalom a függőség kérdése, mert hogyha megnézem a szakirodalmat, itt 4300 vegyi anyagot használnak a dohány készítéséhez. A nikotin függőséget okoz, de itt vannak még egyéb anyagok is, amelyek növelik a függőséget. Egy példa, hogyha a nikotint, cukrot, ammóniákot összeadjuk, akkor ez sokkal gyorsabban hat az agyra dohányzás közben. Amit tenni szeretnénk, az az, hogy szabályozzuk az összes adalékanyagot, tehát egy pozitív listát kell létrehozni, hogy mit tehetnek a dohányhoz, nem pedig egy negatív listát, mert ahhoz mindig hozzá lehet tenni más dolgokat. Köszönöm. Elnök. Most képviselők közül elsőként Vidák Vadrasz következik. <coughs> Köszönöm. Köszönöm. Uh, Nos, a 2001 óta hatályos uh, dohányról szóló irányelv megérett a felülvizsgálatra. Ezen folyamat során a kutatási eredményeket megismerve uh, tudjuk kialakítani az új szabályokat a dohány termeléssel és a Dohány cikkek kereskedelmével kapcsolatban. Jelentésében göbbel szúr rámutat a társadalmi felelősség és a személyes szabadság kényes egyensúlyára. Nagyon tudatában vagyunk a veszélyességének, a dohányzás veszélyességének, a szerződés 14. cikke pedig kimondja, hogy a polgárok egészsége az egyik fő prioritása kell, hogy legyen az Európai Uniónak. Nyilvánvaló, hogy ez egyik legfontosabb dolog. Egészség nélkül eh, sok minden más sem működik, alapvetően nem beszélhetünk termelékenységről sem, stb. Eh, a felnőtteket azonban felnőttként kell tekinteni, nem szabad őket lekezelni, és korlátozni választási lehetőségeiket például azzal, hogy a dohányézesítéseket betiltják. Abban is egyetértek göbbel úrral, hogy a dohány termékek csomagolásának aprólékos szabályozása szintén túlzó. A dohányosok és nem dohányosok is egyértelmű, világos információval szeretnének rendelkezni, amelyek alapján döntést hozhatnak. Tehát az emberek informáltságát kell javítani, álljon rendelkezésre minden információ és pontos információ. Ezt követően majd a felnőttek felnőtt módon döntenek maguk. Ebben a vonatkozásban én eh, ilyen jellegű feliratokat eh, várok a várok a cigarettadobozoktól, és egyetértek Mekevan asszonynal, aki a vízipipával elszívott dohányra vonatkozó szabályokat is látni szeretne, mert a fiatalok között ez népszerű. Harmonizálni kell a nemzeti jogszabályokat azért, hogy a belső piac ténylegesen működhessen. Ez egy olyan célkitűzés, amely, amelyel az ITRE szakbizottság egyet is tud érteni. A dohányipar Emellett a csempészés, illetve, bocsánat, az internetes határon átnyúló kereskedelem miatt is veszteségeket szenved el, és ezeket, ezt a problémát is kezelni kell az új irányelvben. Azzal szeretném befejezni, hogy gratulálok Göbbel szúrnak a kiváló munkájához. Grazie, Presidenta. Uh, primero todo quiero decir que comparto los objetivos de Köszönöm szépen, Elmondhatom, hogy egyetértek a közegészségügyi célkitűzésekkel, amelyeket meg kell őrizni. Ez számunkra prioritás kell, hogy legyen, különösen a megelőzés szintjén a fiatalok körében. Mindez nem jelenti azt, hogy itt valóban a lényegi elemére koncentrálunk a problémának. Három észrevétellel élnék. Az első a csomagolás kérdése és a különböző figyelmeztetések az egészségre vonatkozóan, amelyek megjelenhetnek a csomagoláson. A 75%-os felület elérése és lehetővé tenni azt az államoknak, hogy ö, általános jellegű csomagolást alakítsanak ki. Ez nem tűnik számomra helyesnek, ennek három következménye lenne. A csempészet, a hamisítás csak nőne, ezt már láthatjuk az általános csomagolás esetében, különösen az ár jelenti a differenciálás eszközét, tehát ennek mindenképpen negatív hatása lenne, különösen a munkahelyek tekintetében. A fiatalok nem azért veszik meg a csomagolást, mert az tetszik nekik, vagy kevésbé tetszik, hanem azért, mert azért veszik meg a terméket, mert az ár alacsony. Én kiskoromban kezdtem dohányozni, és azért vettem egy adag terméket, mert kevés, kicsi volt az ára, nem a csomagolás miatt. Most, hogyha elfogadjuk ezeket az intézkedéseket, akkor az alkohol, a bor esetében ugyanazt fogjuk megtenni, például Franciaországban, Spanyolországban mindenféle bornak ugyanolyan lesz a címkéje, akár toszkán borról, akár spanyol borról van szó, mert a végeredmény az lehet, hogy egy ilyen helyzet alakul ki. Másrészt szó van itt az összetevőkről, az adalékanyagokról Még nincsenek tudományos bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a függőség ezek következtében növekedne. Éppen ezért úgy vélem, hogy amit tennünk kell, az az, hogy jobb elemzéseket kell készítenünk. És az utolsó dolog, a az alacsonyabb kockázatú termékek kifejlesztését elő kell mozdítani, de mi fejlesztjük, a, ö, fékezzük az új technológiai fejlesztéseket, amelyek lehetővé tennék a dohányfogyasztás csökkentését. Szakbizottságunkban ezért is harcolnunk kell. Mészáros úr. Ďakujem, pani predsedníčka. Saras következik. K väčšine kolegov, ktorí hovorili predo mnou, súhlasím s nimi a chcem... Csatlakoznék a korábbi felszólalókhoz, támogatnám az előadót. Szerintem ez a jelentés nagyon jó. A bizottság javaslata túl összetett és vita, vitatható. A Júri Szakbizottság is kijelentette ezt tegnap az irányelvnek az, az, ere, e, az lenne az er, eredménye, hogy le, leszoktatja az embereket az dohányzásról, ezt e, té kétlem. A bizottságnak nem az a feladat, hogy nevelje az embereket, hanem jogszabályokat kell javaslol, javasolnia, amely növekedést és munkahelyteremtést okoz. A javaslat e, túl, túlszabályozza dohánytermelést és a belső piacot. Egyensúlyra lenne szükség a belső piac és a termékek védelme között. A csomagolás, csomagolás szabályosítása nem éri el a kívánt eredményt, és pont emiatt az új intézkedéseket a illegális piac felerősödését eredményezhetik. Az EU-n kívüli országok E, rosszabb minőségű e, dohánytermékeket fognak importálni. Ez történik Szlovákiában is, amikor Ukrajnából importálunk. Az lenne a feladatunk, hogy a vállalatokat e, Európában tartsuk, és az önmunkájukat segítsük, és, és ez negatív hatást gyakorolna az adóbevételekre is. Az irányelvben nagyon sok intézkedés teszi lehetővé a virágságnak, hogy bizottságnak, hogy túlmenjen a irányelv hatásán. Az európai szabványosítás a csomagolások terén, amelyet itt javasoltak, ütközik a szabad kereskedelem elmével. Végül hadd mondjam el, hogy az a feladatunk, hogy megvédjük a fogyasztókat, legyenek ők dohányzók vagy sem, és a fogyasztóknak joguk van a táj, tájékoztatásról, a termék minőségéről, összetételről és er, eredetéről is, az, a szabványosítás pedig ezt nem teszi lehetővé. Az a követ, kötelezettségünk is, hogy nem csak a fogyasztókat, de a termelőket, elő, gyártókat is megvédjük, nekik is átlátható cím, cím, címkézési rendszerre van szükségük. Ja, danke, Frau köszönöm, elnök asszony. Itt az Ipari Szakbizottság tagjaként igencsak meg vagyok lepve, amiatt, hogy a bizottság, az ipari terméssel kapcsolatos bizottság javaslatot terjeszt elő, marketing intézkedéseket irányoz elő. A bizottság célja itt az, hogy egy teljes iparágat többé-kevésbé ki zárjon a piacról. Hát igen, csak meglepet, hogy ilyen mélyre ható beavatkozások, amelyeknek nincs is közük a dohányzáshoz közvetlenül, ilyenek vannak a javaslatban a marketinget, a termék kialakítását illetően, és azt hiszem, hogy valamennyünk számára felvetődik a kérdés, hogy vajon a jogalkotó feladata-e ez, illetve az EU feladata, hogy itt beavatkozzon egy iparág működésébe, és a rosszabb marketingről gondoskodjon egy termék esetében. Hát szerintem az Ipari Szakbizottság számára ez nem elfogadható. És értem azokat, akik illegálisan állítanak elő cigarettát, milliárdos piac a cigarettacsempészet. Itt most a legális kereskedés kiszorításával további üzleti esélyt adnánk azoknak, akik már így is hatalmas nyereségekre tesznek szert ezen tevékenységek következtében. Tehát tegyünk különbséget az iparpolitikai dimenzió, a szellemi tulajdon között, illetve a között, hogy milyen intézkedések létezhetnek iparpolitikai tekintetben. Természetesen ez egészségpolitikai döntés is. Nagyon sok betegség keletkezésről van ugyanis szó itt, ezekről is vitáznunk kell, meg kell nézni, hogy hogyan lehet visszatartani az embereket a dohányzástól, különösen a fiatalokat. És ez egészségügyi szakbizottságunk feladata. Ott elég egyértelmű vélemény született, csak hogy a termelésbe való beavatkozás és a marketingbe való beavatkozás a jogalkotó részéről számomra elfogadhatatlan. Köszönöm, elnök, köszönöm, Odi kolléga. Köszönöm, elnök asszony, szeretnék gratulálni jelentés tevőnknek elemzéséhez és módosítóihoz, amelyeket osztok, és elnék jelentés tevőnknek is. A bizottság itt egy valós problémát azonosított, de rossz megoldást talált rá. Képzeljük el, hogy a doboz 75%-át lefedve ezen kijelentésekkel csökkenni fog a dohányzás, hát ez naív, csak a csempészet fog növekedni, semmit nem fog ez csökkenteni, és ami az üzesítőket illeti, ne legyen tilalom. Szerintem a polgároknak már elegük van ebből az európai logikából, amely csak tilt, tilt, tilt. Ez az anti-európér érzületeket erősíti hatalmas mértékben. Nos, Szerintem bölcsek a módosítók, és még inkább a nevelésre kellene összpontosítanunk. Aztán itt van az ár, beszéltünk a társadalombiztosítási költségekről, ez is bele kell, hogy legyen foglalva a cigaretta árába, az egészségügyi költségek, nem minden tagállam tart még itt. Franciaország körülbelül egyensúlyban van e tekintetben a cigarett cigaretta vonatkozásában, nem az alkohol vonatkozásában. Fontos tehát, hogy az árak ilyen tekintetben kiegyensúlyozottak legyenek. Ezt akartam elmondani ezzel a bonyolult témával kapcsolatban. A bizottság feladata a javaslat nyújtás, aztán a kormányoknak meg kell nézniük az államháztatás egyensúlyát, az árakat, a befizetéseket az államkasszába és adóformáját adót kell kivetni a cigarettákra ezen egyensúly elérése céljából. Elnök, köszönöm Odi kolléga, Minim kolléga következik. Nim kolléga. Excusez-moi, madame. La grande hypocrisie du tabac. A cigarettának van egy nagy álszent ö, ö, vonala is, állítólag most dönteni fog az Európai Bizottság ebben az ügyben, így működik az európai eh, rendszer. Egy másik eh, európai eh, rendszer pedig meg akarja szabni, hogy mennyi cigarettát vásároljunk Európában. Ez is egy álszent dolog. Ezek beszélnek arról, hogy mit tegyenek a Európában az emberek, és aztán ezek a tagállamok zsebelik be az adó bevételeket. Amikor az árakat emelik, akkor azt gondolják, azt mondják, hogy elrettentenek a fogyasztástól. Egyes fiatalok Észak-Franciaországban lopnak autót azért, hogy átmenjenek Luxemburgba 3 euróért a cigarettát vásárolni, és aztán Franciaországban 5 euróért eladni, 2 eurót keresve rajta, és 100, 1000 csomagon 2000 eurót kerestek, amihez el kellett lopni persze még egy autót is. És a mafiát most jobban érdekli a cigarettakereskedelem már, mint a bankrablás, mert az vagy a drogkereskedelem, mert a cigarettacsempészet olcsább, olcsóbb és egyszerűbb. Ha minden hetedik kamion sikerül csak kirámolni, akkor is már egy vagyont keresnek. És akkor itt leckésztetnek bennünket, Nekünk pedig azt kell tennünk, hogy az iskolában minél előbb elmondjuk a fiataloknak, hogy veszélyes dohányozni, nem sik dohányozni, De akár, akár a kanabiszt is bevezethetnénk, illetve, illetve az az érv, hogy emberek veszítenek el munkahelyeket, vagy nem teremtődnek el munkahelyek nem érvényes, mert ilyen érveléssel akár a kanabiszt termesztés mellett is lehetne érvelni. Ne hozzunk ilyen intézkedést. Ulfkak. Ulfkak képviselő következik. Köszönöm szépen. Csak néhány szót szeretnék szólni a svéd sajátosságról, a bagóról. Ez egy olyan dohánytermék, amiben kivételt kaptunk a csatlakozási szerződésünkben, amikor az EU-hoz csatlakoztunk. Ezt a svéd sajátosságot megtarthattuk, de megígértük, hogy eh, de exportiralmat fogadtunk el erre a termékre. Minden tagállamban vannak sajátos nemzeti italok, dohánytermékek, hasonló dolgok, amelyek nagyon kapcsolódnak a tagállam történelméhez, kultúrájához. Számunkra ez a bagó. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon fontos, hogy ez a bagó megmaradhasson Svédországban, és fennmaradhasson ez a mentességünk. Ez azt is jelenti, hogy mi magunk Svédországban határozatot hoztunk arról, hogy hogyan kezeljük a bagót, milyen típusokat, ízeket engedünk meg, vagy, vagy tiltunk be, miként gondoskodunk arról, hogy a fiatalok nem, kezd, nem kezdenek el bagót rágni, ezt e, preventív módon tegyük e, otthon, e, Svédországban. A, miután elmondtam ezt a bagó védelmében, szerintem a bizottság nagyon jó munkát végez a dohányzás megelőzésében. Vannak persze részletek a javaslatban, amelyre túlzóak, de mégis nagyon fontos, hogy felelősséget váljon, vállaljunk jogalkotóként azért, hogy ez a fajta méreg eh, ne legyen, rendelke, ne legyen, ne legyen elérhető, és megvédhessük a fiatalokat, fiatalokat a korai dohányzástól. E, ez nem szőrszál hasogatás szerintem, hanem politikai felelősségvállalás. Köszönöm. Grazie, la kollega. Köszönöm, Hibnár kolléga. E, przygotowanie zmiany... Köszönöm, elnök asszony. Ezeket a rendelkezéseket arra találták ki, hogy elrettentsenek a dohányzástól, elrettentsék a felnőtteket és a fiatalokat is. Én most elemezni szeretném közegészségügyi szempontból ezeket az intézkedéseket. Azonban itt nem oktatásról van szó, nem felvilágosításról van szó, és nem eh, felvilágosító kampányokról, nincs egységes korhatár, amely alatt ne lehetne Európában dohányterméket vásárolni. Ami számomra azt jelenti, hogy a legfontosabb dolog hiányzik, nincs harmonizált korhatár. Ehelyett a távkereskedelmet akarjuk betiltani, ami elfogadható lehet, mert az internetes kereskedelem, a távkereskedelem rejteget bizonyos veszélyeket. Mi van az ízesítésekkel? Tegnap az Envi szakbizottságban a kollégák azt mondták, hogy adalékanyagokat nem szabad a cigarettába betenni, ugyanakkor a gyártás technológia miatt szükség van bizonyos adalékanyagokra. Ugyanezt mondták az ízfokozókról is. Ezt én, ezzel én egyet tudok érteni, akkor, hogyha bebizonyítják, hogy ezen adalékanyagok miatt nő a dohányzás, vagy könnyebb rászokni. Mentol van a fogkrémben is, senki sem akarja mégsem betiltani a mentolos fogkrémet. Ami a standardizált egységes csomagolást illeti, ezzel egyet tudok érteni, de mi lesz a márkákkal? Lefedjük a márkák nevét? Nem lehet márkaneveket fent, feltüntetni majd a cigaretta dobozokon? Ezt nem tudom elfogadni. Vannak részek azonban, vannak dolgok, amik hiányoznak. A csomagokat valamilyen módon úgy kell elkészíteni, hogy nehezebb legyen hamisítani. Dini kolléga, egész röviden sok minden elhangzott már. Úgy vélem, hogy ez a merev megközelítés a bizottság részéről azzal kockázattal jár, hogy a közös célunkat elvétjük. Én azt szeretném, hogy ahogyan mindig arra gondoljunk, hogy aki nem, nem osztja 100%-ig ezt a javaslatot a bizottság részéről, nos, az nem a dohány dohányzás barátja, és nem arról van szó, hogy nem szeretnénk csökkenteni a dohányzást. Tudjuk, hogy a dohányzás káros, el kell rettenteni a fiatalokat a dohányzástól, meg kell előzni távol kell tartani az embereket a dohányzástól, hogy elkerüljük a dohányzás káros hatásait. Ugyanakkor a kétségek ezen módozatokkal kapcsolatosan a bizottság részéről elfogadandók. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslatai kudarcra vannak ítélve, mert nem tartják vissza a fiatalokat, néhány pszichológust idéznék, akik azt mondták, hogy a fiatalok magatartása az, hogy egyáltalán nem gondolnak a halára, mint ahogyan ezt mi tesszük felnőttek. Nos, azt hiszem, hogy ez is egy fontos alkotórész, amit figyelembe kell venni. Az új nemzedékek magatartása például a horror képek, a videójátékok iránt, láthatjuk, hogy teljesen más a hozzáállásuk ezekhez a képekhez, a horrorhoz, a szörnyűségekhez, tehát ezek tényadatok, és éppen ezért a javaslatot nem éri el a megfelelő eredményt. A különféle adatok azon tagállamok részéről, amelyek ilyenfajta intézkedéseket fogadtak el, megmutatják, hogy nem csökkent jelentősen a dohányzás. Azonban azokban az országokban, mint például Olaszországban, ahol a köztereken be tiltották a dohányzást, illetve a nevelésre fontos hangsúlyt helyeznek, ott igenis, hogy csökkent a dohányzás. Tehát jó lenne iskolai programokat kialakítani egészen ö, fiatal kortól, hogy elrettentsük a fiatalokat a dohányzástól. És azt is tudjuk, az olasz adatok megmutatják, hogy a csempészet, a hamisítás erősödik, és a beszámolóból kiderül, hogy a ö, hamisított, a csempészett cigarettában minden benne van, akár műanyag, és azt akarjuk, hogy műanyagot szívjanak az emberek. Hát ö, itt most nem arról van szó, hogy dohányzás barátai és ellenzői vagyunk, két tábor, valamennyien egyetértünk a fő célban, de a módozatokról kell beszélni. Elnök, köszönöm, Gárdini kolléganő, Pródi kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiemelni, hogy itt a kockázatcsökkentésre irányuló politikát kell folytatnunk. A dohányzás problémája az, hogy rendkívül toxikus elemeket vízbe a szervezetbe, tehát különösen a dohányfüst az, amelyet, amely ellen fel kell lépnünk. A dohány önmagában azt hiszem, hogy a szertős politika keretei között kezelendő, itt az a fő cél, hogy a dohány füstöt iktassuk ki. Itt az a probléma, hogy a nikotint is ugyanarra a szintre helyezzük. Nagyon sok mindent kell még tennünk más pszichotróp anyagokkal kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy az a probléma, hogy itt nekünk egy realistább módon kellene a kockázatcsökkentésre törekednünk, és különösen a dohányfüstöt kell kiiktatnunk, hiszen ez a leghalálosabb hatással bíró káros dolog. Köszönöm, Prodi úr, mondja az elnökasszony. Ezzel a felszóló kristályának végére értünk. Nagy érdeklődést váltott ki a téma a bizottság kapszót percben. Thank you, uh, Madam Chairman. Uh... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság szeretné megköszönni a raportőrnek a munkáját, illetve a jelentés tervezetet, valamint a parlament munkáját és a hozzánk intézett kérdéseket. Mint ahogy önök tudják, a bizottság számára ez egy fontos javaslat. A felülvizsgált irányelv szerintünk gátolni fogja a fiatalokat abban, hogy elkezdjenek dohányozni, anélkül, hogy beavatkoznánk az emberek magánéletébe. Emlékeztetnék itt a hatástanulmányunkra, amely eh, vizsgálta a célkitűzéseinket. Valójában 2%-kal csökkent a dohányzás az utóbbi időszakban, ez elég alacsony mértékű csökkenés volt. Megpróbáltuk elemezni a gazdasági helyzetet is, illetve kitekintettünk az egészségügyi problémákra és az ennek betudható veszteségekre. 700 ezer európai ember hal meg minden évben a dohányzásra visszavezethető okokból kifolyólag. Az embereknek meg kell adni a választási lehetőséget, hadd döntsék el, hogy akarnak e dohányozni vagy sem. Ugyanakkor a dohányosok 70%-a 18 éves kor előtt kezdi el, míg 95%-uk eh, 25 éves koruk előtt. Azért kezdenek el dohányozni, mert azt gondolják, hogy ez egy laza dolog. Amikor valaki már rászokik a dohányzásra, onnantól kezdve nincs választása. Hadd reflektáljak most néhány dologra, ami elhangzott itt ami az ízeket illeti, a vanília vagy mentol ízeket, a bizottság szerint ezt nem kell engedélyezni. A tanulmányok azt mutatják, hogy befolyásolja a dohányzás elkezdését az ízesítést. Ráadásul azt látjuk, hogy vanília, cseresznye és csokoládé ízek is bevezetésre kerültek, amelyek kifejezetten a fiatalokat célozzák meg. Ha erős marketing stratégia áll rendelkezésre, az a, kialakít egy függést, illetve egy márkahűséget, és innentől kezdve nehéz leállni. Ráadásul a jó íz elfedi a veszélyességet is. A tagállamok már elkezdték azt a jogalkotási munkát, amely alapján egyesek elindultak az ízek betiltásának irányába. Ugyanakkor van egy keretegyezmény a dohánytermékek kereskedelméről, amely azt mondja, hogy az Európai Unió és tagállamai lépjenek ezen a területen. Ami a csomagolás egységesítését illeti. A bizottság ilyen egységesítést javasol, mert úgy véljük, hogy az egészségügyi figyelmeztetésnek teljes mértékben láthatónak kell lennie, és nem szabad túlvonzónak lenni a, csokolá- a, a csomagolásnak. A fiatalok bankokat el kell rettenteni attól, hogy elkezdjék ezt a, a dohányzást. Például itt van ez a csomag, amely rendkívül vonzó, csodálatos, csodálatos lányok vannak rajta, interneten reklámozzák. 18 éves lánynak valószínűleg ellenállhatatlan. És teljesen egyértelmű, hogy az ilyen terméknek a célközönsége a fiatal lányok tábora. Tehát ezek a csomagolások különösen vonzóak a fiatalok, és azon kívül a kiskorúak számára. Ezek könnyen elrejthető kisméretű csomagolások, slim cigarettákat tartalmaznak. Emellett a szájrúzs alakú csomagolást is be akarjuk tiltani, mert ez megint a női, a fiatal lányfogyasztókat vonza. Szeretnék még két dologra kitérni, miért van a javaslatban ennyi delegált aktus. A delegált aktusok szükségesek ahhoz, hogy rugalmasan tudjuk a kutatási adatok fényében kiigazítani az irányelvet. A jelenlegi irányelv elfogadása után eh, tíz évig kellett várni, hogy felülvizsgáljuk ezt az irányelvet. Technikai kérdések eh, pontosításakor eh, lehetőséget kell adni gyorsabb eljárásra, tehát egy korlátozott diszkrecionális jogot kap a bizottság arra, hogy a tudományos fejlemények fényében kiigazítsa a jogszabályt az Európai Bizottság javaslata az elektronikus cigarettákat nem akarja betiltani, engedjük ezeket a piacra, ugyanakkor mi a leszokást segítő terméknek tekintjük őket, és a termék biztonságát biztosítani kell természetesen. Sajnálatos módon az is látszik, az a trend is látszik, hogy a fiatalok nikotinfüggősége, ugye a nikotinfüggőséget okoz, elektronikus cigarettával is kialakulhat, ebben az esetben nem a leszokást, nem a leszokást segíti, hanem éppenséggel nikotinfüggőséget okoz. Hogyha hatékonynak bizonyul ez a termék, akkor nyilván a, market, a piaci potenciáját jobban ki lehet majd használni. Köszönjük. 5 percre köbben szúr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok röviden fogalmazni. Ami a delegált aktusokat illeti, úgy tűnik, hogy a bizottság ezekkel a delegált aktusokkal túlzásokba esik, és eh, át akarja írni az irányelvet, anélkül, hogy eh, a társjogalkotó véleményét kikérné. rendkívül komoly eh, döntéseket lehet hozni három év múlva tudományos eredményekre hivatkozva. Emellett eh, van egy erkölcs, csősz vonala ennek az irányelvnek, minél nagyobb, egyre nagyobb a tiltás, egyre nagyobb a tilalom. Ennek eredménye ellentétes lesz a reméltekkel. Enán úr is eh, adott rá egy illusztrációt, az illegális kereskedelem fog növekedni, eh, bár Enan úr egyébként tévedett a cigaretta árában Luxemburgban. 5 euró 20 körül van az ára a cigarettának Luxemburgban, nyilván ez is olcsóbb, mint Padekaléban, Franciaországban. A lényeg azonban az, hogy egyre fiatalabbak szoknak rá a dohányzásra, és vannak olyan fiatalok, akik a félig elszívott cigarettákat is tovább szívják, illetve a sodró dohányt alkalmazzák. Meghallgattam minden kollégát, köszönöm a megjegyzéseiket, felveszem a kapcsolatot az árnyék előadókkal, Kreuzmann úrral, Benson úrral, és megpróbálok majd megfelelően együttműködni velük. Rivázi asszonyt is végighallgattam, aki azt mondta, hogy a dohány lobby szorításában vagyunk. Hadd mondjam el, hogy engem nem keresett meg egy lobbista se, és nem is fogok beszélni lobbistával. Nyilvánvaló egyébként, hogy a zöldek ragaszkodása az egyszerű csomagoláshoz és a teljesen egységes csomagoláshoz maga is egyfajta lobbizás eredménye. Kombendit 68-ban betiltotta, hogy betiltsanak dolgokat, most pedig mégis a zöldek lettek a tilalom pártja. Én ebben nem követem őket. Allora bene, grazie. Köszönöm Göbbelsz kollégának. Befejeztük ezt a fontos vitát, sok felszólalóval. Remek kollégának mondok köszönetet azért a hajlandóságáért, hogy jelentését az ITER projektről a szavazás utánra tudtuk halasztani, remélhetőleg a szavazás nem lesz túl hosszú. Tehát kérem mindenki készítse elő a szavazókártyáját, azonnal kezdjük is a szavazást. Kérem mindenki foglaljon helyet. Après, mais c'est Calvin, on commence avec un, un Bene, prov- facciamo una prova di voto. Siete... Egy uh, próba, teszt, szavazás, megnyitom a szavazást, ha mindenki készen áll. Tutti avete inserito la vostra carta. Mindenki betette a készülékbe a szavazókártyáját? Perfetto, grazie. Tökéletes, köszönöm. Kezdjük is meg a szavazást, csendet kérek. Szavazás lezárva, a rendszer működik. Tehát a Kálfin jelentés kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, elektronikus formában megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva egyhangulag a jogalkotási javaslatról szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazzunk. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 3-an ellene elfogadva. Gratulálok! Most pedig áttérünk a Kerinsz jelentésre. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es és 26-os azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os, 47-es azonosak mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, 48-os mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan a 48-ast. 46 favor, 44. Eh, 35 favor, 35-en mellette, 9-en ellene, egy tartózkodással elfogadva. 50-es, 51-es, 52-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 53-as, 54-es, 55-ös mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 50 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellenőrizzük a 61-es első részét rendben, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 19 mellett a 26-an ellene, elutasítva. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 67-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette, nem, elnézésüket kérem, javít meg ezt elnök, 79-es mellette, ellene, tartózkodásra utasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. 12-esről, 12-es módosítóról szavazunk, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 28-an ellene, elutasítva. 13-as mellette,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 42-en mellette, 3-an tartózkodtak, 4-en ellene szavaztak, gratulálok a jelentéstevőnek. Még egyszer egy Kerinsz jelentés következik. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene ismételjük meg a 19-est, ki van a 19-es mellett, ellene, elfogadva 20-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az első részt. 21-es módosító első részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 29 ellen elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 44-en mellette, 3-an ellene szavaztak egy tartózkodással, elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, áttérünk a Csicseszter jelentésre. Hetes módosító, mellette, ellene. Tartózkodók úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de mégis ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 20 ellene, elfogadva. Igen, jól tettem, a kétségeim. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás Elnézésüket kérem, nem vagyok biztos az eredményben, megnyitom a szavazást a 9-esről. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 14-en ellene, elfogadtuk. 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene utasítva elutasítva. es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as módosító első rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 21-es módosító második rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 26-os mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 28-as. Ellenőrizzük a 26-ost? Ellenőrizzük a 26-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 27-en ellene, elutasítva. 28-as módosító mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 28-ast. Ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 28-an ellene utasítva, 27-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 29-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszus mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 30-as módosító második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 31-es módosító második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 34-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 38-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 39-es mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük a 39-est. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 30 ellen elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es módosító második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hatos módosító, ellenőrizzük az ötöst, lezárom a szavazást, 26 mellett, mellette, 23-an ellene, elfogadva. hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 45-en mellette, 50 en ellene, egy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. A szóbeli kérdésre térünk át. Merkis kolléga a jelentéstevő. Egyetlen elektronikus szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 mellette, egy ellenszavazattal Gratulálok a jelentéstevőnek. A szóbeli kérdést szinte egyhangulag elfogadtuk. Ezzel le is zártuk a szavazást. Köszönöm a kollégáknak, aki nem kíván részt venni további munkáinkban, azt kérem, hogy azonnal hagyja el a termet, mert folytatnunk kell a munkát. Köszönöm.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

Bene, proseguiamo i nostri... Nos, folytassuk a munkát. Kérem, foglaljanak helyet. A többi kollégát pedig kérem, hogy hagyja el a termet.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 Kezdjük meg a munkát. Remek kollégának szeretnék köszönetet mondani, hogy hajlandó volt áthelyezni ezt a napi rendi pontot, de hát nagyon gyorsan lebonyolítottam a szavazást pontosan az ön érdekében. Kérem szépen, hogyha valaki társalkodni kíván, azt a termen kívül tegye meg. Béli. La parola al collega Remek. Remek kolléga kap szót, 5 percben tessék. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, eh, eh, vážení kolegové. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák, elnök asszony. A dokumentum megfogalmazásakor az volt a meggyőződésem, hogy a bizottság javaslata nem biztosítja hosszú távú hozzájárulását az ITER projekthez. Még mindig azt gondolom, hogy az MFF-ből kéne azt finanszírozni. Szeretnénk tükrözni ezt, és így szavazni a Költségvetési Szakbizottságban. A tanácsi javaslat, hogy az ITER-t az 1A alfejezetbe illesze be, az ellenkezést váltott ki, és aggodalmakat. 58 módosítást kaptam, és a legtöbbjük az ITER finanszírozásával foglalkozott. Meg kell előznünk azt, hogy egyéb EU projekteket veszélyeztessünk akkor, hogyha ITER, hogyha az ITER az egy a e, fejezetben marad az MFF-ben. Mindezt megvitatták az árnyék előadó ülésén, és próbáltuk ezt tükrözni a kompromisszumos módosításokban először is, az első a finanszírozással foglalkozik, túlköltéssel, a másik pedig a projekt átfogó finanszírozásával. Szeretném minden kollégámnak és az árnyék előadóknak megköszönni javaslataikat, módosításaikat, az együttműködés szellemét. És meg szeretném kérdezni őket is, és a többi kollégát is, hogy mi a további véleményük, van-e meg még megjegyzésük a kompromisszumos javaslatokról is, azért, hogy a lehető legnagyobb egyetértést érjük el a szöveggel. Köszönöm szépen, várom az együttműködésüket. Köszönöm, remek kolléga. Gárdini kolléganő kap szót. Köszönöm, elnök asszony, nagyon gyors leszek én is. Köszönetet szeretnék mondani remek kollégának végzett munkájáért. Jelentése kiváló kiindulópontnak tűnik számomra, hogy egy együttes álláspontot tudjunk kialakítani. Nos, ebben az esetben a cél valóban az kell, hogy legyen, hogy lehető legszélesebb támogatásra találjon ez a dokumentum. Az aggodalmak ugyanazok minden egyes frakcióban, amire, amikre már emlékeztetett remek kolléga. A fontos projekt finanszírozásának szándéka biztos, mint ahogy egyetértünk az aggodalmakban is, azt illetően, hogy egy ilyen fontos projekt, amely jelentős befektetéseket igényel, jó lenne, ha ez nem szárítaná ki a többi finanszírozási forrást, amelyeket szintén fontos projektek céljaira szánunk. Azt hiszem tehát, hogy meg kell találni a helyes egyensúlyt, aközött, hogy biztosítani kell ezen fontos projekt finanszírozását, ugyanakkor aközött, hogy a többi költségvetési sort is meg kell őriznünk, ez tehát a fő célunk, ezen dolgozunk valamennyien, és úgy vélem, hogy a kompromisszus módosítókon végzett munka nagyon jó munka, amely különösen ezt a fő aggodalmunkat számításba veszi. Jó lenne, hogyha minél hamarabb nagyobb bizonyosságot nyernénk a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy a helyes egyensúly megőrzésével az egyes fejezetben tudjuk elhelyezni ezt a finanszírozást. Ez a vélemény alakult ki egyébként azt hiszem a Költségvetési Szakbizottságban is, tehát jó munkát végezhetünk a Költségvetési Szakbizottság munkájának figyelembevételével. Elnök, köszönöm a Gardini, Tocenovszki kap szót. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl velmi ocenit. Köszönöm. Én is el kívánom mondani, hogy mennyire jó munkát végzett a raportőr. Egy ilyen nemzetközi projekt hosszú távú finanszírozásának biztosítása nem könnyű feladat. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió biztosítson stabil finanszírozást, támogatást, miközben eh, természetesen eh, nem veszélyezteti ugyanezen költségvetés fejezetben szereplő más projektek életképességét. Több pénzre van szükség, tehát ez a projekthez, ezzel kapcsolatban van konszenzus. Mi a standard finanszírozás eh, változatát javasoljuk, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan finanszírozási forrás, amelyet a parlament és a bizottság figyelemmel kísér, nem pedig további tagállami finanszírozás formáját szeretnénk megvalósítani, amely bonyolult lenne a jelenlegi körülmények között. Ki kell alakítani a konszenzust eh, ebben a témában, és még egyszer megköszönöm a raportőrnek a munkáját. Quadras. Köszönöm, Vidal Quadras úr kap szót. Presidenta, eh, todos somos conscientes del atractivo de la investigación en energía. Tudatában vagyunk annak, hogy eh, mennyire vonzó a fúziós energia, nem véletlen, hogy ezt a kutatást nem csak az Európai Unió támogatja és finanszírozza, hanem komoly gazdasági hatalmak, amelyek ebben az ügyben a szövetségeseink. Szinte felmérhetetlen, hogy milyen pozitív eredményeket hozhat a fúziós energia az energiamixünkbe. Fontos, hogy az Európai Unió betartsa a kötelezettségeit, a vállalat kötelezettségeit, és hozzájáruljon ennek a projektnek a működéséhez. Azok a módosítók, amelyek eh, a projekttel való felhagyásra próbálják rábírni az Európai Uniót, szerintem teljesen irreálisak és felelőtlenek. Az ITER az MFF-nek a része volt, a bizottság azonban azt mondta, hogy az elkövetkezendő MFF-re nem lesz benne a Ziter. Én azt javasolnám, hogy ne maradjon ki az MFF-ből az ITER, mert az a legbiztosabb módja annak, hogy garantáljuk a megvalósulását. Én úgy gondolom, hogy a parlament rendelkezik olyan lehetőségekkel, amelyek révén befolyásolhatja ezt a döntést. Mert hát ez, a, ez az ITER projekt, ez egy eh, tényleg nagyon fontos, kiemelt kezdeményezés. Hogy nem szabad hagyni, hogy eh, olyan a helyzet alakuljon ki, ahol a tanács, ha akar, megkérdez bennünket, de igazi lehetőségünk nincs arra, hogy befolyásoljuk a munkát, a folyamatot az ITER költségeinek esetleges elszállása nem szabad, hogy negatívan befolyásolja a többi költségvetési tételt. Azt gondolom, hogy a jelentés nagyszerű alapot biztosít a további munkához, és remélhetőleg minőségi eh, jelentést eh, sikerül elérnünk. Hercogasszony következik. Köszönöm, szeretnék gratulálni Remek úrnak, és eh, Üdvözlöm azt is, amit a bizottság eh, tett, az új eh, energetikai kutatási igazgató honfitársam, és eh, külön üdvözlöm, illetve külön örülök annak, hogy együttműködhetünk, pártpreferenciáktól függetlenül. Én csak a finanszírozási résszel foglalkoznék, és arról beszélnék, hogy tartsunk ki amellett a finanszírozás mellett, amelyet a Költségvetési Bizottság megszavazott. Nos, pénzt akarunk biztosítani az ITER számára, és pénzt akarunk az egyá többi projektje, a Horizon 2020 számára is. Nem akarjuk azt, hogy a további költségek eh, visszavessék az 1A fejezetet. Tudjuk, hogy eh, az 1A jelenlegi eh, költségvetési kerete, plafonja nem elég az esetleges további kiadások fedezésére, úgy, hogy ne érintse a többi költségvetési tételt. Ebben az esetben viszont a plafonon túl is összeget kell, pénzeket kell biztosítani. A másik megoldás, hogyha az MFF plafonon kívül akarjuk helyezni ezt a projektet, akkor lehetséges például a kormányközi finanszírozás, ebben az esetben azonban az Európai Parlament elveszíti ellenőrzési jogosítványait, tehát a költségvetésen kívül, de az MFF-en belül kell elhelyezni a finanszírozást, mert ha az MFF-en kívülre kerül, akkor az problémákat okoz számunkra. Örülök, hogy Odi úr és Carvalho asszony e, itt vannak a Költségvetési Bizottságtól. E, elég technikai jellegű kérdésről van szó, de ha nem oldjuk meg helyesen, akkor e, az tényleg nagyon súlyos problémákat okoz. E, amennyiben e, a plafonon kívül kerül, de az MFF-en belül, akkor persze lehetne a saját forrásokból finanszírozni, de ha ezek nincsenek, akkor megint csak az egy A fejezet e, marad. Én azt gondolom, hogy az ITRE bizottság megbízhat a Költségvetési Bizottságban, alaposan át beszéltük ezt, kérem fogadják el a mi kompromisszumunkat, az MFF-ről márciusban elfogadott állásfoglalásban is van erről egy rendelkezés, hogyha azt a mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy az 500 szavazattal megszavazott állásfoglalás szellemét is figyelembe vegyük, illetve ahhoz tartsuk magunkat, hogyha van valakinek kérdése a finanszírozással kapcsolatban, kérjük, hogy keresse fel a Költségvetési Bizottságban tevékenykedő kollégáját, és kérdezze meg. Rautman kolléga, köszönöm elnök asszony részemről. az irányba indulnék, amiről Herzog Edith szólt, illetve Vidal Quadras észrevételi irányába. Azt hiszem, hogy itt egy nemzetközi jellegű projekttel elünk szemben, amely bizonyos szabályokat követel meg, és az Európai Unió, illetve a államok teljesíteniük kell a kötelességüket azokkal szemben, akik részt vesznek ebben a programban. Ez a kötelező jelleg penalizáló lehet más kutatási programok számára, emiatt ezt külön kell kezelni, ezt a programot, és azt hiszem a költségvetési kompromisszum az, hogy megtaláljuk egyrészt a finanszírozás folytonosságát, ez egy biztosíték, ellenőrzés, illetve a finanszírozás állandósága tekintetében, hiszen az ITER állandó jellegéhez ragaszkodnunk kell, tehát nem csupán egy kormányközi finanszírozásról van szó, hanem olyas valamiről is, amely a helyi adófizetőkre nehezedik, a helyi önkormányzatok ugyanis erős kötelezettséget vállaltak ezen projekt konkrét végrehajtása mellett. Tehát itt tudjuk, hogy a tagállamok kockázatokat vállaltak bizonyos módon, így módon mindenféleképpen egyfajta pénzügyi pufferzónát kell kialakítanunk itt a projekt körül, és világosan tudatában kell lennünk, hogy milyen korlátokat kell tiszteletben tartanunk kiterjesztési lehetőségek nélkül. A parlamentünk azt hiszem, hogy egy ellentmondásos vitában nagy elővigyázatosságról tett tanúbizonságot, és a tárgyalás ezen időpontjában pénzügyi tervről az ITER projekt ne tegye törékeny és stratégiai álláspontunkat mindig is vitatárgya volt az ITER, de egy olyan elem kell, hogy legyen, amely az előrelépést segíti elő, és nem teszi törékenyé a parlament álláspontját. Tehát a kollégáknak támogatniuk kell remek úr erőfeszítéseit, amelyeket üdvözlök. Ez összefügg, illetve összhangban van a Költségvetési Szakbizottság erőfeszítésével, és ezt nagyon jó járnak tartom elnök. Köszönöm. Kárvályó asszony következik. Köszönöm szépen, én vagyok a nékerőadója a véleményről. Már szavaztunk róla, amely teljesen megfelel annak, amit Herzog Edith mondott, azzal a kompromisszummal, hogy az előadó és én magam is megköszönjük uh, az előadó munkáját. A mi előadónk uh, már benyújtotta a mi álláspontunkat, a projekt jelentőségét kell hangsúlyozni, és pedig azt, hogy az MFF-ből kell azt finanszírozni, de a végső, végső megoldás aznak, annak ellenére, hogy túlköltekezés ne okozzon, amely az egy a többi projektjét a COSMET, a Horizon 2020-at érinteni, minden egy A alatti fontos programot terjeti, teljesíteni kell. Azt javasoltuk tehát, hogy ne nyúljon a költségkeret fölé. A másik fontos dolog az, hogy ezt az ajánlást fogalmaztuk meg a MFF-en belüli tárgyalói felenknek is, hiszen a legutolsó megoldás költsége annak, döntésnek annak kell megfelelnie, amit mi itt a, és a Költségvetés Bizottságban elmondtunk. Valamiféle rugalmasságot kell tanúsítanunk a végső tárgyalások keretében, de ez a mi javaslatunk, és a, ezt a javaslatot a Költségvetési Szakbizottságban túlnyomó többséggel megszavazták. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Odi úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is gratulálni szeretnék jelentéstevőnknek ezzel a dossziéval kapcsolatban. Sajnálom, hogy az Euratom rendelet, illetve a költségvetési rendelet között megint csak távolság van 5 évben, 5 év, illetve más esetekben 7 év. Ez az időszak az, ami most lezárul, és nem tudom, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Nos, ezt a tényt mindenképpen sajnálattal konstatálom. Ami a költségvetési hatást illeti, én a költségvetési Előző Szakbizottságnak is tagja vagyok, és egyet értek a kifejezett véleményekkel, mindenképpen koordinálni kell a Költségvetési Szakbizottság véleményét, amely megfelelően következetes, azt illetően, hogy milyen politikai üzenetet küldünk a tagállamoknak, illetve a tárgyásban résztvevő hatóságoknak. Jó lenne tehát, hogyha megőriznénk a pénzügyi finanszírozás következetességét, és megfelelően súlyozni kell szavainkat, hogy a két elkerüljük a tárgyalások végén. Köszönöm, Jean-Pierre. A bizottság kap most szót, tessék. Thank you, Chairman. I would like... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az Európai Parlament képviselőinek, hogy ilyen nagy érdeklődést tanúsítanak az ITER iránt, és támogatják a projektet. Egyetértek az elhangzott véleményekkel, már ami az ITER specificitását és nagy jelentőségét illeti Európa szempontjából, és annak elismerését, hogy ez az első nagyméretű kísérleti infrastruktúra, amely nyilván kockázatokat is rejteget, amely kockázatokat a partnerek enyhíteni szeretnék. Ismertetném önökkel az ITER projekten belüli átszervezés, haték, költséghatékonyság célú tanulmány eredményeit, ezt az Ernst Young készítette, a parlament költségvetési bizottsága kérésére. Én elismerem azt, hogy a fő aggodalma a képviselőknek azt, hogy elkerítsék az ITER-t e finanszírozási szempontból, és hogy ne tegyék azt függővé több, a többi program finanszírozásától. Az Európai Bizottság elemzi, hogy az ITER program felülvizsgálatakor hogyan lehet az MFF-be integrálni az ITER finanszírozását. Hadd mondjam el, hogy a projekt monitorozása rendkívül fontos, és erről a parlamenti képviselők is beszéltek. Mi ebbe az irányba kettőzzük meg erőfeszítéseinket. 2012-es progressz jelentés is erről szól, ezt tartalmazza, és így fogunk eljárni a jövőben is. Utolsó megjegyzésem, az európai ipar fontos részvétele, erről ma nem esett szó, de komoly előny a, előnye ez a projektnek. Az európai ipar nagyon komolyan részt vesz ebben a folyamatban, közbeszerzési eljárások rendkívül innovatív módon zajlanak. Európa fenntartja nem csak a fúziós tudomány, hanem a, az ipar területén is vezető szerepét. Köszönöm. Ezen vitát követően új fent a jelentéstevő kap szót, tessék. Děkuji ještě jednou dnes, děkuji svým kolegům. Megint köszönöm, és köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Örömmel hallottam a bizottság álláspontját, és elemezni fogjuk a hallottakat, majd folytatjuk a munkánkat az anyagon, és hogyha szükséges, újra összehívjuk az árnyék előadókat, és számítok arra, hogy jól együttműködünk a jövőben. Köszönöm. Bene, grazie per... Köszönöm ezt a munkát, most pedig folytassuk a délelőtt programjával. Röviden be kívántam számolni a kollégáknak. Az ITRE február 12-14-i spanyolországi küldöttségéről, melyet jó magam vezettem, és felkerestük taragonát illetve Szevillát, Kolászka Bobinska, Mazai Kukovics, Fran Bremt, Lambert van Nistelrooy, kollégák voltak jelen, és spanyol kollégák Teresa Villar Maduler, Pilar Castillo, Andrés Barria, Maria Badiai Kussé és Salvador Szedó kollégák voltak jelen. A látogatás három részre oszlott. Az első napon Tarragonát kerestük fel, a képviselők találkoztak Balestreros polgármesterrel, megnéztük a tengeri kikötőt, amely a legnagyobb Spanyolországban. A hatóságok ezt stratégiai jellegű hozzáférési kikötővé kívánják átalakítani. A legfontosabb szolgáltatások a vegyiparhoz és logisztikához kapcsolódnak. Ezt követően Tarragonában a kerekasztal beszélgetésen vettünk részt a Riviera Reggeli Egyetemen. Itt különösen az integrális erőfeszítésekkel foglalkoztunk a specializációt, illetően az innováció tudásátadás témakörében, illetve az európai forrásokhoz való hozzáférést taglaltuk, különösen a hetedik keretprogram keretében. A látogatás során a képviselők megismerhették Taragonát, egy olyan régiót, amelynek fontos ipari potenciálja van, ahol az ipar és a kutatás nagyon jól együttműködnek. Másrésztről a képviselők nagyon sokat megtudtak az IPDS tevékenységéről, ennek szerepéről, tanácsadó szerepéről az európai döntéshozatali folyamatban. A második napon Felkerestük Szevélyában a közös kutatóközpontot, a GRC-t, és uh, itt uh, főként az integrális specializációval foglalkoztunk a Horizont 2020-szal, valamint az intézmény szerepével általánosságban. A szociális gazdasági elemzéseket szolgáltat ez, illetve kutat az európai döntéshozatali folyamatok támogatása céljából. A látogatás uh, programjában szerepeltek találkozók sok helyi hatóság képviselőjével is. A feedback beszámolt már átadtuk a képviselőknek, és Macai asszonynak köszönhetően a felkeresett központok listája is szerepel majd a mellékletben. Megragadnám még az alkalmat, hogy néhány percben röviden összefoglaljam a tegnapi koordinátori ülést, ahol is három ö, jogalkotási jelentést osztottunk ki. Az EU együttműködési megállapodást Ukrajnával itt a jelentéstevő jó magam leszek, aztán az elektronikus ö, a nagy sebességű elektronikus közleményről és az energia infrastruktúrákról, amelyet az ELDE kapott meg. Aztán a cyberbiztonsággal kapcsolatos vélemény a néppárti frakciói lett. Az utolsó információ, egy litván delegációt tervezünk, 15-én, 18 én kerül majd erre sor július hónapban. Csak két kolléga tudott volna a jövő héten részt venni ezen a látogatáson, ezért júliusra halasztottuk ezt a delegációs utazást. Hát térünk a következő napi rendi pontra, a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása. A bizottság kezdi, hogy 10 percben bemutassa ezt a témát Mário Campolargo, igazgató úr, tessék. 10 Good, morning, uh, ladies and gentlemen. Let me start by... Uh, Jó reggelt kívánok, hadd köszönjem meg ennek a bizottságnak uh, a lehetőséget, hogy beszéljek a bizottság közleményéről, amely a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában, tavaly szeptemberi szöveg, és ennek végrehajtásáról szeretnék beszámolni kezdeném azzal, hogy Európa Európának szüksége van az innovációra, versenyképességre, fenntartható növekedésre, különösen most, akkor, amikor a növekedési előrejelzések eh, hát legalábbis szerények nagyon fontos a számítási felhővel foglalkozni, illetve a különböző technológiai és jogi modellekkel. A számítási felhők megváltoztatják az IT resourcing és a számítástechnika modelljeit. A potenciál, e, e, ez az új módszer komoly lehetőségeket rejt, 30-40 százalékos költség megtakarításokat például az állami adminisztrációk vonatkozásában, eh, különösen eh, most, amikor költségvetési megszorítások vannak, ez fontos. A KKV-k eh, között vannak a többségben azok, amelyeknek nincs megfelelő tőkésítettségük, és ezen számítási felhő modell alapján komoly lehetőségekkel, új komoly lehetőségek jelentkeznek. Mindez szerintünk nagyon komoly gazdasági hasznot jelenthet, amelyet több milliárd euróban lehet meghatározni, és több millió munkahelyben. Európa számítási felhők területén nagyon erős kell, hogy legyen. Nem szabad hogy megismételődjön az, ahogy az amerikaiak dominálták, dominálják a világhálót. A technológiai, csele, a technológiai kihívásra meg kell, választ kell találni, mégpedig gyorsan és határozottan. A cloud szolgáltatások igénybevételét meg kell könnyíteni olyan ágazatokban, amelyek már jelenleg is léteznek, gyógyszeripar, telekom, autógyártás, stb. Európának fel kell, rejteni, fel kell szabadítania azokat a versenyképességi előnyöket, amelyeket egyes termékei és szolgáltatásai tükröznek, és ki kell harcolnia az elsődlegességet. Mindez ahhoz kell, hogy a magán és az állami ágazatok is megbízhassanak azokban a szolgáltatásokban, amelyet a számítási felhők eh, tartogatnak. Eh, a kiberbiztonság eh, és adatvédelem vonatkozásában fontos, hogy a jogszabályok egységesek és határozottak legyenek, erre irányul az adatvédelmi szabályok felülvizsgálata, illetve az új kiberbiztonsági stratégia is a digitális egységes piacot ki kell használnunk arra, hogy verseny előnyöket csikarjunk ki, és így reagáljunk a pénzügyi válságra. Ez a célkitűzésünk akkor, amikor olyan területekkel is foglalkozunk, mint az elkereskedelem, az i, a szellemi tulajdonjog, illetve a kötelmi jog. Emellett oda kell figyelnünk arra, hogy a források rendelkezésre álljanak a cloud partnership megvalósítására a mégpedig oly módon, hogy különösen a kis cégek számára lehetővé tegyük a növekedést, különös tekintettel a legszegényebb régiókra és az európai polgárok érdekeire. Én úgy gondolom, hogy a cloud first politikánk alapvetően arról szól, hogy az embereket helyezzük az első helyre. A cloud agendánkban, ezért szerepelnek a globális standardok, amelyek révén a számítási felhők biztonságosabbá válnak, és a versenyre nyitottabbá válnak. Ezért kell kialakítani egy olyan kötelmi jogi környezetet, amely tisztességes fogyasztók és a kisvállalkozók érdekében elsősorban, illetve azért, hogy az összes felhasználó magas standardokat élvezhessen. Ezt a szolgáltatást hozzáférhetőbbé, olcsóbbá és biztonságosabbá kell tenni a felhasználók számára. A stratégiánk végrehajtása elkezdődött. Hadd beszéljek arról, hogy a számítási felhő partnerség már tavaly összeült, ennek eh, képviselői, és eh, júliusban is eh, lesz egy ülésünk, amelyen részt vesznek az állami szereplők, illetve a magánipar szereplői is. Az ETI koordinálja a standardok kialakítását, ez a munka halad. Az első részjelentés az év közepén megjelenik. Ami a szerződéseket, az SLA-kat eh, illeti, eh, megint csak együttműködünk az ágazatokkal, illetve az összes érdekeltel ezek kialakítása eh, érdekében. Tisztelt képviselők, rendkívül fontos, hogy az önök támogatását megkapjuk. Az Európai Bizottság egy olyan megközelítést szeretne, amely technológiailag helyén, helyén való, és a jövőnek is jövőben néző. Itt most nagyon határozottan kell fellépnünk, stratégiai területeken vezető szerepet megragadni. Ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad kihagynunk. A cloud üzleti modellek és az ahhoz kapcsolódó technológiák már most megváltoztatják az életünket. Együttműködünk a világ többi régiójával, hogy a cloud valósággá váljon. Azzal fejezném be, hogy az imént felsorolt okokból kifolyólag komoly támogatást remélünk az Európai Parlamenttől, és én magam állok az önök rendelkezésére amennyiben további információkra van szükségük. Pilar del Castillo eh, raportőrrel eh, és a parlamenti eh, szolgálatokkal mindenben együttműködünk. Köszönöm, Campolargo úr. Most jelentéstevőnk Pilar del Castillo kapszor Muchas gracias, presidenta. Yo... Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a bizottságnak mert bemutatta azt az alapdokumentumot, amely meghatározza az európai számítási stratégiát, amelyet már nagyon várnak az érdek, érintett felek, és ez csak egy kezdeti dokumentum, nem jogszabály még. Az étre szakbizottság a dokumentum bizottság javaslat alapján úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít. Ezzel ezt fogjuk ma megvitatni. Kampolargó úr elmondta előadásában, hogy, hogy a felhő számítás, a cloud számítástechnika lehetőségei jelen, hatalmasak. Én azt gondolom, hogy ki kell emelni mi szakbizottságunkban is, hogy rengeteg magán és nyilvános szervezet használja a felhőket, hiszen mindannyian használják az internetet. Alapvető jelentőségű ez a kormányoknak, magánvállalatoknak, egyén, egyéneknek is. Pár év alatt a számítástechnikai felhő nagyon ígéretes üzletágá fejlődött. Jelenleg ez a legnagyobb üzlet, üzletág az egész informatikai szektorban, mert eh, adatot lehet tárolni, feldolgozni, mégpedig azonnal. Továbbá e, össze lehet hangolni minden adatot, és az árak egyre versenyképesebbek. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok termelékenyebbek, hatékonyabbak lesznek, mindezt e, a technológiai forradalom felhasználásával. hiszen a szemtestechnikai felhő a valós forradalom. 2004-ben technikai forradalom a munka 60%-a már virtuálisan zajlik, ezt a bizottság is elmondta. És a számítástechnikai felhővel foglalkozók közül néhányan már milliárdossá váltak pont ezen tények miatt, és a válság idejében a számítástechnikai felhővel való foglalkozás a növekedés munkahelyteremtés motorjává válhat. Az is fontos, hogy ezen a területen minden kezdeményezésnek horizontásnak kell lenni, hiszen más intézkedéseket is befolyásolnak. Lesznek jogszabályi jellegűek, mások útmutatók, erejűek lesznek, a parlament is részt vesz az ilyen rendelkezések, intézkedések megfogalmazásában, ideértve adatvédelmet, valamint a rádiófrekvenciás spektrumról szóló vitát, amely további mobil széles sávot tud ki, kialakítani, ami nagyon alapvető jelentőségű a számítástechnikai felelő részére. Kezdeményezéseket láttunk az adatroaming költségekről, az audiovizuális jogokról, és így tovább. Ma először vitatkozunk erről a témáról a bizottsággal, ezért nem tudunk mindent részleteiben megvitatni, de a bizottság eh, számos alapvető intézkedést tervez három kulcslépésben. Először is a szabványosításban a bizottság eh, maga mondta, és a dok- dokumentum is egy- egyetemen fogalmaz. Ki kell bogozni a szabványok dzsungelét, és ebben a tekintetben a bizottság azt kérte, hogy jöjjön létre a létező szabványoknak egy térképe a biztonságról, interoperabilitásról, adathordozhatóságról. Ez az intézkedés alapvető fontosságú azért, hogy a felhőpiac, amely most alakul ki, valóban versenyképes piac legyen. Nem szabad elfelejtenünk, hogy, és ez nagyon fontos, minden felhő szolgáltatójának megvan a saját interfészel, amely fontos korlátokat állít a felhasználók vándorlásának útjába, akkor, hogyha egyes funkciókat meg akarnak őrizni. Ezért minimális szabványokra van szükség az interoperabilitás területén a különböző in- interfészek között, hogy könnyen költözünk egyik felülből a másikba. Ha ez nem jön létre, akkor olyan piac alakul ki, amely, amely beskatujázza eh, a felhasználóit, hiszen eh, a felhasználó egy adott szolgáltatóhoz eh, lesz költve, és nem lesz képes az egyik szolgáltatótól a másikhoz átköltözni. A piac tehát nem lesz versenyképes, hiszen a felhasználók nem lesznek képes egyik szolgáltatótól át menni a másikhoz, azért, mert ennyire beleskatojázza az a piac. Ezért fontos, hogy nyílt és versenyképes piacot teremtsünk, nem olyat, amely a, ilyen rekeszekre van osztva. Van még egy nagyon fontos szempont, amit szeretnék megosztani önökkel. Ez pedig arról szól, hogy a szerződések feltételeinek biztonságát kell garantálni a számítástechnikai felhőn belül sokféle szolgáltatási és üzleti modell van. Vannak üzletek közötti szerződések, amelyek különböznek eh, a végfelhasználóval kötöttektől, valamint a közigazgatással, vállalatokkal kötöttekkel. Egy megoldás tehát nem lesz mindenkinek megfelelő. Rugalmasságra van tehát szükség a feltételekben, és a harmadik intézkedésben pedig, amely létrehozza az Európai Felhőpartnerséget, nagyon érdekes lépésnek tartom. Az európai gazdaságok közigazgatása létfontosságú, hiszen messze ér a kezük, és bármit, bármi történik a közigazgatásban, a digitalizációban, illetve a felhők alapú számítástechnika kialakításában annak döntő jelentősége lesz. Hiszen ezt követően a közigazgatás majd bevonja a pársadalom többi elemét is a felhő alapú számítástechnikába. Ha tehát a digitális egységes piacot akarjuk megteremteni, akkor egy digitális átalakulásra van szükség akár határidőt is meg lehetne szabni ebben, de bárhogyan is lesz, nekünk kell kialakítani a jövőt, és ki kell e- e- emelni a közigazgatásnak a nagyon fontos szerepét a digitális egységes piac kialakításában. Azt is figyelembe kell venni azért, hogy a piac ne töredezen szét, hogy vannak már nemzeti, regionális testületek, és hogyha ezen az úton folytatjuk, akkor nagyon nehezen hozzuk majd létre az egységes piacot, hiszen már nagyon felaprózódott a felhő alapú számítástechnika piacát, tehát nem szabad ennyire feltörede, hagyni feltöredezetnek, feltöredezni. Végül pedig a, számítás alapú, a felhőalapú számítástechnika kialakításának egyik érdeme az, hogy befolyásolja ez a digitális piac alakulását is. Mivel éppen új ágazat alakul ki a digitális piacon, és annyi jogszabályi elemet érint, amelyet, amely egyelőre nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezért ez rendkívüli erős ösztönzője lesz az annak, hogy létrejöjjön egységes digitális piac amely hozzáadott értéket teremt a felhő alapú számítástechnika kifejlesztésében, amely rendkívüli lehetőség mindannyiunknak. Arról beszélünk, hogy kialakítjuk az egységes digitális piacot, mégpedig az egységes európai piac kialakításának keretében. De néhány év múlva már csak az egységes piacról fogunk beszélni. Egység, egy, egységként ezen belül lesz pedig a digitális piac is. Néhány év múlva már nem fogunk beszélni az egységes piacról és a digit, egységes digitális piacról, hanem ez a kettő egy teljes egység lesz, önálló egység. Amikor arról beszélünk, hogy létre kell hozni az egységes piacot annak teljes mértékében, akkor a digitális egységes piac kiteljesítéséről fogunk csak beszélni. Ezzel be is fejezem. Még egyszer gratulálnék a bizottságnak, és előadóként szeretném megköszönni ezt az első véleménycserét a bizottsággal. És ahogy mindig is, én itt leszek minden szakbizottsági képviselő rendelkezésére állok, vállom a véleményüket, javaslataikat, és július első hetében benyújtom majd a jelentésemet is, és annak alapján folytathatjuk majd a munkát a megszokott mederben. Várom kollégáim álláspontját, és bízok abban, hogy az Európai Parlament is jelentős mértékben járul hozzá a felhő alapú szám, számítástechnika teljes eh, képességének kibontásához. Köszönöm szépen. E Köszönöm Pilar de Castillo-nak beszámolóját. Ahogyan látták, eh, bőségesen hagytam időt mind a bizottság képviselőjének, mind a jelentéstevőnek, és nagyon nagy örömmel tettem ezt meg, mert ahogyan tudják, ma délőtt ez az utolsó napi rendi pontunk, és úgy vélem, hogy akik itt vannak, azokat rendkívül módon érdekli ez a téma. Nincs tehát idő problémánk, mert ezzel a ponttal zárjuk le ezt a délelőtti programot, tehát hagyok teret a vitának, tekintettel arra, hogy ez nagyon fontos téma. Trautmann kolléga kapszót tessék. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez a szemtesi felhőkedés központi kérdés a vállalatok tevékenységének fejlesztése, a foglalkoztatás és a növekedési perspektíva szempontjából három kérdésre szeretnék visszatérni, amelyeket egyrészt a szakbizottság, illetve a jelentéstevő, illetve a bizottság figyelme elébe tárnék. A normákat illetően volt alkalmam eszmét cserélni a DECI képviselőivel a mai napon. Az ECI számos vállalatban részt vesz, ezek nem ezek főként európai érdekkel bíró vállalatok. Nyilvánvaló a vállalatok nemzetközi jellegűek korunkban. Az első kérdés az, hogy megtudjuk, hogy az Európai Bizottság stratégiája a normák tekintetében mennyiben biztosítja az európai vállalatoknak, és különösen azon vállalatoknak, amelyek cloud szolgáltatásokat kívánnak nyújtani, hogyan tud tehát mindez versenyelőnyt biztosítani számukra, miféle versenyelőny, miféle stratégia lehetséges a versenyelőny biztosítására. Itt hatalmas konvergencia alakulhat ki, amikor is később ö, konstatáljuk, hogy ezen normák a technológiát szolgálják főként a világ más részeiben, nos, akkor ez bizonyosan nem egy olyan ö, eredmény, amely számunkra ö, nyereséges lenne, tehát versenyképes pozíciót kell találnunk. A második dolog, jó dolog itt a felhőről beszélni, de ehhez infrastruktúra is kell, és ezen vita során a vitához hozzá kell kapcsolódni az infrastruktúrák kérdését, különösen az adattároláshoz kapcsolódó infrastruktúrákét, azon hálózatokét, amelyek a datacenterek létezéséhez kapcsolódnak. Tehát itt az adatok megőrzéséről van szó szigorú formában az Európai Unióban. Az adatmigráció számunkra fontos kérdés, ugyanakkor tudni szeretnénk, hogy hogyan tudunk egy biztonságos hálózatot kifejleszteni, amely nem csupán a radioelektronikus spektrumhoz kötődik, Láthattuk a korábbi pénzügyi vitában, hogy az összekapcsolások, a távközlés finanszírozása súlyos problémákat okozott, akár egy milliárddal is, tehát hogyan kívánja a bizottság összekapcsolni ezt a stratégiai kérdést, amelyet a tagállamok felvetnek, illetve a helyi önkormányzatok a, biztons, a hálózat biztonságához. Az adatkezelés miensége szintén fontos kérdés, mert jelenleg finanszírozási szempontból azt láthatjuk, hogy nehézségekkel nézünk szembe, nincsenek itt ugyanis hosszú távú perspektívek ezen infrastruktúrák finanszírozása tekintetében. Az adatnyomon követhetőség, az adatvédelem, a ciberbiztonság kérdéseit illetően azt hiszem, hogy vitánk ezen időpontjában jó lenne, hogyha a személyes adatok védelmére irányuló aggodalmunknak megfelelnénk, ugyanakkor ciber, ciberbiztonság kapcsán is. A nyilvános adatok megnyitása bátorítandó, ösztönzendő, hiszen ez a szolgáltatások fejlesztése szempontjából hasznos lehet. Ugyanakkor figyelnünk kell a múltbeli eseményekre, közelmúltbeli eseményekre, amelyek valamilyen módon törékenyítették akár sérülékenyé tették még az államokat is, ugye itt a cibertámadásokra gondolok. Jó lenne tehát, hogyha kiemelnénk a civilbiztonsággal kapcsolatos munkáink fontosságát, illetve a szerződések biztonságát. Aztán itt a bizalom kérdése is felmerül. Itt egy olyan piacról van szó, aminek nyitottságát szorgalmazzuk. Ez versenyelőnyt jelentene az európai cloud szempontjából, tehát ezt a keretet semmiképpen nem szabad zárva tartani, ugyanakkor biztonságos körülmények között kell, hogy működjék. Ezek voltak a főbb észrevételeim a vitánk ezen szakaszában. Köszönöm, elnök asszony! Elnök, köszönöm. Tikavó kolléganő következik. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să felicit Comisia pentru... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a bizottságnak ahhoz, hogy ezt a, az anyagot elkészítette. Én figyeltem a bizottság munkáját annak folyamatában, és el kell ismerni, hogy be kell vallanom, hogy egy rövidebb, gyakorlatiasabb és jogalkotási, jogalkotási jellegűbb dokumentumot vártam volna. Stratégia célkitűzéseket is jelent, valamint cselekvési tervet. Három cselekvés van itt azonosítva, ehhez azonban határidő is kéne, meg források is. a dokumentum szól a Cloud Computing Partnershipről, arról egy anyag tavaly jelent meg, ez a dokumentum, sem ez a dokumentum, sem a partnerségről szóló dokumentum nem ad nekünk garanciákat, a, amelyek a fogyasztók érdekeit garantálnák a szolgáltatókkal szemben, ugyanis külön oda kell figyelnünk arra, hogy a szolgáltatói szerződésekben ne legyen eh, erőfölényel való visszaélés, eh, és a fogyasztói jogok maradéktalanul érvényesülhessenek. Beszélgettünk Tegnap éppen az elektronikus aláírásról, illetve a bizalmon alapuló elektronikus szolgáltatásokról, és arról, hogy irányelv vagy rendelet legyen a formája annak a jogszabálynak, amely eltilt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazásától. Az Európai Parlamentnek ezért kell fellépnie, a polgárok érdekében a szolgáltatói eh, szerződések a jövőben, illetve azon belül is a cloud computinggal kapcsolatos szerződések ne tartalmazhassanak semmilyen erőfölényel visszaélő záradékot, amely mondjuk csapdába ejti a fogyasztót, megakadályozza, hogy más szolgáltatóhoz átpártoljon, vagy minimális szolgáltatásokat magának biztosítani tudjon. Nagyon fontos, hogy érett standardok szabványok legyenek Európában. Olyan szabványokra van szükség, amelyek nemzetközi szinten is megvédik az európai piacot, amely piac persze nyitott marad a harmadik országokkal való együttműködés irányába, más területeken komolyabb haladást értek el a cloud computing témájában. Említeném még, hogy a biztonság rendkívül fontos a cloud computing típusú szolgáltatások nyújtásánál, mert a felhasználók ténylegesen nem tudják, hogy a szolgáltatás nyújtója hol székel, nem tudják, hogy milyen eszközöket, milyen technikai eszközöket használ a szolgáltatás nyújtója és külön meg kell vizsgálni, hogy ilyen esetekre milyen szerződés, milyen jog ö, alkalmazható. Egyes szolgáltatások ugyanis európai polgárokat célozhatnak meg, ugyanakkor a szolgáltatás nyújtója Európán kívül honol, ez pedig felvet adatvédelmi, biztonsági és jogbiztonsági problémákat. Tehát mindenképpen meg kell állapodnunk azokkal az országokkal, ahonnan kiindulva ilyen szolgáltatásokat a mi polgárainknak biztosítanak. Ez egy fogyasztóvédelmi kérdés. Az állami szektor vezető szerepe, ahogy Kiel Castillo asszony is mondta, az e-kormányzás eszközeire épülhet, ezek eh, már kiépülőben vannak, eh, működnek is. Eh, erről az e-kormányzásról, e-közigazgatásról egy, egy jelentést kellene készíteni. Van egy rendelet, amely arra irányul, hogy az e-közigazgatások átjárhatóságát biztosítsa. Amikor a cloud computing kapcsán az állami ágazat, állami szektorról beszélünk, akkor megint csak az adat védelemre kell odafigyelnünk. Tagállamok csökkentették számítástechnikai kiadásaikat a jelenlegi környezetben, és a tanács is csökkenteni akarja a Connecting Europe Facility, Európa összekötetését biztosító eszköz számára biztosított pénzeket, amikor a tanácssal leülünk, el kellene érni, hogy az információs technikára, technológiára félretett pénzek költségvetési sorait növeljék, mert egyidejűleg történnek költségvetési megszorítások európai szinten és, európai, és nemzetállami szinten is. Amennyiben ez így marad, akkor jelentős mértékű lesz az outsourcing az állami szektorból a magánszektor felé. Amennyiben pedig ez így van, akkor ahhoz ki kell alakítani egy modellt és olyan jogszabályi hátteret, amely megakadályozza, hogy az ilyen jellegű szolgáltatói szerződésekbe tisztességtelen szerződéses feltételek kerüljenek, függetlenül attól, hogy ki a szolgáltatás igénybevevője, ilyen biztosítékokra szükség van. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő munkáját, nagyon hasznos jelentésről van szó. Köszönöm, Tika kolléganő, ezzel a felszóló kristály le is zárult. A bizottság kap szót, ha hozzá kell még szólni néhány reflexió erejéig, tessék. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd köszönjem meg Pilade Castillonak a nagyon érdekes előadást, amit be teljesen egyetértek. Minden, amit kiemelt, nagy jelentőségű észrevétel, amelyet tükröz a közlemény szövege is, de emellett teljes mértékben támogatja a bizottság szolgálata. Szeretném még megköszönni Trautmann asszonynak és Tikau asszonynak a nagyon érdekes hozzászólást, amelyek bizonyos tekintetben kiemelik azokat a kihívásokat, amivel foglalkoznunk kell. Hadd támaszom alá, hogy az én részemről a cloud lesz az az átmeneti terület, ahol az a terület, ahol a, polgárok, a, köz, a közigazgatás és a, maga, és a magánvállalatok kapcsolata lezajlik. Meghatározó tényező lesz tehát, hogy megfelelően foglalkozunk vele, és a pozitív lehetőségek szemszögéből közelítsük meg, amelyet a Cloud Európának terem. Nem szabad elfelejteni azonban a kihívásokat is, amelyek benne rejlenek Hat térjek ki néhány kérdésre, amelyet önök feltettek, különösen a szabványokra. Számunkra nagyon egyértelmű, hogy a szabványok keretében most azonosítani akarjuk azokat a releváns szabványokat, amelyek a felőre vonatkozhatnak, különösen az, pontosan azért, mert nem akarunk azonnal a belekezdeni abba, hogy felesleges új szabványokat találjunk ki. Alapvető versenyképességünk szempontjából a világ eh, minden szintjén, és eh, a cloud megoldások szolgáltatóinak is alapvető olyan területeken, mint Latin Amerika, eh, vagy más növekedésben lévő területeken nagyon fontos, hogy, hogy világszerte elismert szabványokat alakítsunk ki. Az a versenyelőny, amelyet az iparunknak megteremthetünk úgy jön létre, hogy elfogjuk azokat a, elfogadjuk azokat a szabványokat, amelyek a globális piacon lehetővé teszik a működést, és azokat az intézkedéseket, amelyeket be, belső területen isztelőzzük a vállalatokat azért, hogy új, innovatív cloud megoldásokat nyújtsanak. Ezért az Európai Cloud Partnerség különösen fontos, hiszen hatalmas erőt teremt ez a, köz, a költségvetésnek, és eléri azt, amit Tikau asszony is elmondott, hogy a tagállamok megszorított költségvetéseiből is hatékonyabb szolgáltatásokat tudnak teremteni ebből a keretből. Azonban nagyon szoros együttműködésre van szükség a tagállamok hatóságaival, a vás, különböző tagállamok vásárlóerőivel, hogy innovatív módokat határozzunk meg a beszerzéshez, oly módon még hozzá, hogy nem csak a, a hagyományos megoldók által kedvelt beszervezéseket folytatjuk le, hanem innovatívakat is, és megnyitjuk az ajtót a kis és középvállalkozásoknak, az innovációjuk e, e, előtt, hogy e, vezethessék a piacot, és olcsóbb, innovatív megoldásokat nyújthassanak. Ez a célja az Európai Cloud Partnerségnek. Mindenek felett ezt szeretnénk elérni, hogy átalakítsuk a közhatóságok gondolkodását, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak, és szeretném bejelenteni, hogy a jelenlegi keretprog- hetes keretprogramban most értékeltünk egy javaslatot, amelyel egy 10 milliós kerettel próbálunk ösztönözni közös beszerzési stratégiákat, és egy első kereskedelmet megelőző beszerzéssel szeretnénk az innovatív megoldásokat ösztönözni. Trautmann asszony kértést tett fel a cloud és az infrastruktúra kapcsolatáról. Én csak annyit tudok mondani, hogy a CEF korlátozott költségvetéséből, valamint az infrastruktúra kapcsolatában a cloud nagyon fontos, azért fontos, hogy létrejön egy páneurópai széles sávú infrastruktúra, amely támogatja a cloudot, a felhőt, hiszen az adattárolók ideális helyzetben például eh, kevésbé hátrányosabb helyzetű régiókban tart, eh, tartózkodhatnak, és ez hozzájárulhat a regionális fejlesztéshez, vagy egyszerűen azért, mert eh, Eh, Európa más részén rendelkezésre álló szakértelemre van szükségünk, és ehhez biztosít gyors, megbízható, eh, széles sávú infrastruktúrát. Az is fontos, hogy eh, erőteljes lépéseket tegyünk egy jobb teljesítményű hálózat érdekében, amelyben a mobil infrastruktúra is fontos szerepet játszik, és szeretném aláhúzni a bizottság nem, Cruz biztos nemrégi fel, történt felhívását, felkérte az iparágakat, hogy az ötödik generációs infrastruktúra létrehozásában csatlakozzanak egymáshoz. Az ötödik generáció, amely egy sokkal fejlettebb infrastruktúra, mint a mobil, és amely integrálja a mobil lehetőség, mobil és a, a, a helybéli hálózatok lehetőségeit. Mindezt minden, eh, minden, mindennek ilyen hatalmas jelentősége van. Nem tudom még jobban hangsúlyozni az adatvédelem és a ciberbiztonság fontosságát. Szeretném elmondani, hogy a cloud, a felőalapú számítástechnika szerintem nagy mértékben hangsúlyozni fogja minden rendelkezésünk lényegét az adatvédelem, adatbiztonság területén. Különösen fontos az adat hordozhatóság jelentősége, ahogy Pilar de Castillo kollega is elmondta, nem szeretnénk olyan piacot kialakítani, ahol a, a fogyasztó az egyes ö, vállalatokhoz kötődik, és nem tud az egyik szolgáltatóhoz a másiktól a másikhoz át ö, ö, települni. A biztonság és a ö, védelem szempontja az adatok és a cloud és a felhők típusától függ, és ez jelenik meg a pénzügyi adatokban, személyes adatok sérülékenységében, valamint a kormányzat adataiban. Ezért támogattunk minden olyan erőfeszítést, amelyet az érintett felek azért tesznek, hogy az Európában adatvédelmi keretet hozzanak létre, amely megfelelően támogatja a cloud infrastruktúrát, és megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet ez, ezt konkrét esetekre alkalmazni, és útmutatót nyújtunk ott, ahol arra szükség van. Tikau asszony kiemelte, hogy közleményében, hogy nincsen konkrét eh, intézkedési terv a bizottság eh, részéről, ezt így tudjuk is. Eh, a bizottság részéről ez volt az első kísérlet, hogy összehozzuk, össze, áttekintsük a domináns tényezőket, ahogy önök is várnák, amikor majd stratégiai szakaszba érkezünk, és azt azonnal megkezdjük a bizottság szeptemberi elfogadása után, nagyon agresszív akciót tervet alakítunk majd ki saját munkánk irányításához, és az itt felvetett kérdéseket, például a szolgáltatás szintű egyezmények kérdését, a szerződésekét, valamint a tanúsítványokét is. Ezeket éppen most vitatjuk meg, illetve E, és, és ez számos bizottsági főigazgatóságot bevon, valamint belső piaci szereplőt, együttműködünk e, ezekkel a szolgálatokkal azért, hogy ezt a jogbiztonságot megteremtsük, és amit mi is támogatunk. A globális dimenzió különösen fontos, ahogy Tikau asszony is rávilágított e, a jogbiztonság kérdésére minden politikai párbeszédben, amelyben most folytatunk, az Egyesült Államokkal, Japánnal, más részevőkkel, a cloud jelentős helyet foglal el, ami pedig a jogi eszközök kérdését illeti, amelyre a jelenlegi közlemény nem tér ki. Hadd mondjam el, hogy ugyanúgy, ahogy a szabványokkal is, azt vizsgáljuk most, hogy vannak-e más jogi eszközök, amire szükség lesz, de nem szeretnénk eh, elkötelezni magunkat bármelyik mellett, a, mielőtt értékelnék annak hatását, és elvégeznénk a 2013-ban szükséges összes munkát. Ahogy önök is emlékeznek, közleményünkben meg előírtuk, hogy egy évvel később majd egy állapotjelentést készítünk arról, amit elértünk, és ak- anna, akkor jön majd az ideje annak, hogy elemezzük annak szükségét, hogy haladjunk-e további jogszabályi rendelkezések irányába. Remélem, hogy válaszoltam az önök kérdéseire, és a CEF szempontjaira, amelyek nagyon fontosak számunkra és meghatároz a stratégiánkat, amelyet a tagállamokkal együtt kidolgozunk. Bízunk abban, hogy a jelenlegi párbeszéd az adatvédelem, valamint a szolgáltatás biztonságáról szólókat is megadja majd nekünk mindazokat a elemeket, amelyekből a stratégia felépül, és a munkánk során majd kialakítjuk a szabványokat, valamint a szerződések, tanúsítások tekintetében, valamint az együttműködés, tagállami együttműködés révén szeretnénk elérni azt, hogy miként lehet erre közpénzeket felhasználni, további fejlesztésekre, cloud megoldásokra. Arra számítunk, hogy megtaláljuk a főszereplőket, és az év végére konkrétabb, részletesebb képet tudunk adni arról, hogy mit kell tenni a következő évek során. Szeretnék azonban rámutatni, hogy az ipari együttműködés Európában nagyon fontos, és nagyon kellemesen, nagyon pozitívan alakul ez, megtaláljuk a szinergiákat, a, e, a, és a pilot, kísérleti programok e, és megoldások fognak származni ezekből a vitákból. Köszönöm szépen. Bene, ricordo che questo ovviamente non... Emlékeztetnék rá, hogy nem ez a szokásos magatartásunk a feszes idők tekintetében, tehát ez ne szokjanak hozzá. Nagy Örömmel üdvözöljük a látogatói csoportot, aki, amely itt van most jelen. Rolde alelnökhöz érkeztek ők. A szakbizottság nevében üdvözöljük Önöket, Isten hozta Önöket a parlamentnél, és most uh, zárszóként Pilar del Castillo kap szót. Köszönöm, csak gyorsan, akkor Először is szeretném megköszönni a bizottságnak az előadását. Néhány dolgot tisztázott. Olyan dolgokat, amelyeket korábban esetleg nem lehetett eh, igazán megérteni. Szeretném megköszönni a kollégáknak, az árnyék előadóknak a munkájukat, és ahogy korábban mondtam. Az én célom az, hogy mindenkinek lehetőséget adjak arra, hogy hozzájáruljon ehhez a jelentéshez. A másik célom az, hogy a parlament részt tudjon venni a digitális forradalom eme állomásának vagy szakaszának kiépítésében. Nem akarom elismételni azt, amit már mondtam de a lehetőségek, illetve a nyilvánvaló gazdasági előnyök, amelyeket a cloud computing tartogat, tényleg elképesztőek. Mindannyiunk javára válik majd ez. És biztos vagyok abban, hogy nagyszerűen együttműködünk. Köszönöm Piredel Castillo kollégának, a ma délelőtti munkaprogramunkat befejeztük. Lesz egy mini meghallgatás május 30-án erről a témáról, és mm, július 8-án, 9-én vitázunk majd erről a jelentésről. A módosítók benyújtásának határideje szeptember, és az év vége felé szavazunk majd az anyagról a plenárison. Ma délután 15 órakor nyilvános meghallgatás lesz, egy találkozó a nők és a TEV közös információs és kommunikációs technológiák tárgykörében, tehát folytatjuk ezzel a témával valamilyen módon. Köszönöm mindenkinek, jó étvágyat kívánok, és találkozunk ma délután.